zárjuk le csak az ülést. A vasúti közlekedés, illetve a légi közlekedést érinti a sztrájk, ugyanúgy, mint a buszokat. Számíthatunk tehát a közlekedési problémákra. Ezért elképzelhető, hogy nehéz lesz, illetve lehetetlen lesz garantálni a megfelelő közlekedési szolgáltatási szintet, amelyhez eddig hozzá voltunk szokva. Minden intézkedést megtettek annak érdekében, hogy mindenki hazajuthasson. Még eddig nem minden intézkedés született meg, de a következők igen. A Thalys charterjárata normális menetrend szerint közlekedik, illetve buszokkal szállítjuk a képviselőket az Európai Parlamenttől a Strasburgi központi állomásra. Ezen kívül Franciaországon belül különböző repterekre is szintén transfert szervez az Európai Parlament transferszolgálata. A Questorok testülete közleményt adott ki további intézkedésekről, amely lehetővé teszi azt, hogy delegációt kapjunk, a jelenlegi 20 kilométeres határ az, a, amely, amelyen belül a szolgálati gépjárműket itt használni lehet, így Svájcba és Németországban is használható ez a szolgálat. Tehát a 20 kilométeres határt most fölfüggesztették. Hosszabb távra is utazhatnak a parlamenti szolgálattal. Strasbourg városa információt fog közölni a hét során, és mindenkit tájékoztatunk majd az alternatív közlekedési lehetőségekről. Ma este fél hétkor az Európai Parlament bürója ülésezik, és meg fogjuk vizsgálni lépésről lépésre, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a képviselők minél könnyebben hazajuthassanak. Holnap mindenki információt kap majd erről e-mailben. Amennyiben új információt kapunk, szerda reggel tájékoztatom önöket erről más szóval. Holnap délelőtt előzetes információt kap mindenki e-mailben, és kiegészítő információt is kapnak esetleg majd szerda délelőtt. Amint Strasbourg városának hatósága információt szolgáltat nekünk ebben a témában, azonnal tovább adjuk, tovább küldjük önöknek, megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy biztosítsuk a hazajutásukat. Ennyit tehát előzetes információként, és most pedig szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy holnap délelőtt, illetve szerda délelőtt további információt kapnak majd. Tessék, ügyrendi kérdés. Uh, köszönöm, elnök úr, köszönöm a bejelentést is. Úgy vélem, hogy Európa szerte az emberek, főként az Egyesült Királyság polgárai elképedve látják, hogy milyen helyzet alakult ki. Havonta egyszer, szeptemberben kétszer jövünk Strasbourgba, Brüsszelben is szavazhatnánk, akkor, amikor ott vagyunk, elképesztő költséggel jár ez, több millió euró minden egyes alkalommal ennek a költsége. Itt az ideje, hogy felébredjünk, hogy felébredjen ez a parlament és ön is, hogy nem lenne szabad ülésezzünk Strasbourgban egyáltalán. Bardzo. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő úr, szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy ez nem képezi a mai viták témáját. Technikai intézkedésekről beszélünk most arról, hogy hogyan lehet hazajutni csütörtökön. Az önáltal felvetett téma teljesen más, és az Európai Uniót alátámasztó szerződésekkel, szerződésekhez kapcsolódik. Speroni úr. Solo per aggiungere che Elnök úr, én szeretnék hozzáfűzni egy gondolatot az elhangzottakhoz. Brüsszel összehasonlítva Strasbourgnak megvan az az előnye, sokkal közelebb van Németországhoz, és másképp is hazajuthatunk, eh, mint Brüsszelben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! És ezzel le is zárjuk ezt a vitát, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy holnap eh, reggel, illetve szerda reggel délelőtt további információ